Bardzo proszę już o spokój. Rozpoczynamy sesję. Hölgyeim és uraim, kérem szépen, hogy foglaljanak helyet. Elkezdjük az ülés délutáni részét. Ahogy már délelőtt is mondtam, a délutáni program folyamán körünkben üdvözölhetjük a jelenlegi mezőgazdaság miniszterek tanácsának elnökét, a Atanásio Teritis urat, ő a görög mezőgazdasági vidékfejlesztés és élelmiszerügyi miniszter. Az elnökség, minden elnökség kezdetekor szoktunk ilyen üléseket tartani. Nagyon örülünk neki, hogy miniszter urat is itt üdvözölhetjük a mai napon. Mielőtt tehát elkezdenénk a vitát, szeretném azt is elmondani, hogy egy portugál gazdálkodókból álló delegáció is az ülésteremben ül, őket is nagyon sok szeretettel üdvözlöm. Patroneres asszony vendégeként vannak most itt, nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk, hiszen nagyon érdekes időszakot élünk most át a kapreform nemrégben történt elfogadása, és még a végrehajtás előtti időszakban vagyunk most. A szakbizottságunk tagjai nagy érdeklődéssel várják majd miniszter úr által tartott információk és tájékoztatót. Szeretnénk tudni, hogy az elnökség a mezőgazdaság terén milyen terveket készített, és különösen a nemrég elfogadott kapreform fényében lesz majd érdekes meghallani a bevezetőt. A bizottságunk nagyon nagy szorgalommal, hosszú hónapokon át dolgozott a reformon. A Lisszaboni szerződést értelmében a parlament kompetenciái kibővültek ezen a téren, tehát nagyobb a felelősségünk is a kapreformot illetően. Szerencsére ez a munka, illetve a munkának ez a része befejeződött. Most az új rendelkezések végrehajtásának időszaka kezdődött meg. Tehát most a tagállamok, illetve az Európai Bizottság feladata tovább vinni a munkát. Úgy gondolom, nagyon sok fog majd a tagállamokon múlni, és azokon belül is az elnökség, elnökségi tagállamon, úgyhogy már is megadom a szót miniszter úrnak, tessék uram, önné a szó. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρία... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és uraim, képviselők, tisztelt gazdálkodók! Nagyon örülök, hogy itt lehettek önöknél az Európai Unió ötödik görög elnöksége képviseletében, és hogy bemutathatom az elnökségi programunkat a szakbizottságuknak, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottságnak. A tanács társ jogalkotója az Európai Parlament, tudjuk, hogy az önök befolyása növekedett, és ez a társadalomnak és különösen az európai gazdálkodóknak is csak hasznára válik. Amikor a mezőgazdaságról, a halászatról szólunk, akkor az Európai Unió egyik olyan pilléréről beszélünk, amely növekedést biztosít, munkahelyeket teremt, és nagyon fontos, hogy ez megfelelőképpen működjön, és ugyanakkor tartsa tiszteletben és óvja a természeti forrásokat és a talajt. Szeretném a görög elnökség horizontális prioritásait kiemelni először. A növekedés, a foglalkoztatás és a kohézió támogatása az egyik legfontosabb célunk. Ezek az e, e, egymás feltételei, előfeltételei és pénzügyi fele, fegyelmet is követelnek. Aztán támogatjuk a közös valutát, illetve szeretnénk az európai polgárok ebbe vetett bizalmát növelni harmadsorban a külső kihívásokat tekintjük fontos feladatunknak, illetve az Európai Unió ezekre adott válaszát, ami például a bevándorlás a migráció szempontjából tragikus jelleget is ölthet, és amely különösen a tengeri, tengerparti területeken fontos. Negyedsorban az Európai Unió tengerpolitikájának szeretnénk új lendületet adni, ez még mindig horizontálisan vonul végig minden prioritásunkon. A mezőgazdasági területre térve, egy átmeneti időszakban veszük át az Európai Unió elnökségét a kappal kapcsolatban. A kapreform nemrég került elfogadásra, és biztosítanunk kell azt, hogy az átmenet minél gördülékenyebb és problémamentesebb legyen. Ezen kívül segítenünk kell a gazdálkodókat abban, hogy fejleszthessék termék, termelékenységüket. A kappal kapcsolatos intézkedéseket ugyanakkor értékelni is kell, és meg kell nézni, hogy milyen lehető, lehetséges fejlődések, fejlesztések állnak még előttük. Be kell vonni a gazdálkodókat is ebbe a folyamatba, illetve közelebb kell hozni a gazdálkodókat a fogyasztókhoz. Minden rendelkezésünkre álló eszközt fel kell ehhez használnunk, annak érdekében, hogy a mezőgazdaság termékeny legyen, ugyanakkor környezetbarát is legyen, és a fogyasztók szempontjából megbízható maradjon. A sokszínűség az európai mezőgazdaság jellegzetessége és előnye is. Ez, ez, mi, az én hazámra különösen ér, érvényes, és ezt ki is kell használni. A jó minőségű, jól azonosítható és biztonságos termékek, amelyek az Európai Unión belüli termelés szigorú szabályainak megfelelnek, igen fontosak. És ezen belül az is fontos, hogy a különböző termelési szinteket figyelembe vegyük. Ennek nyomán alakítottuk ki a programunkat. Legelőször is véglegesítenünk kell a kapreformot. A kapreform közös sikerünknek nevezhető, ahogy azt már mondtam. Ez a reform megmutatta, hogy együttműködés útján az európai mezőgazdaság számára jó helyzetet tudunk teremteni. Most az a fontos, hogy a delegált aktusokat az Európai Bizottság minél előbb elkészítse. Amikor a reformot elfogadtuk, az Európai Unió három intézménye nagyfokú együttműködési készséget és megértést tanúsított. A parlament ébersége a Lisszaboni szerződés értelmében vett hatáskörei nyomán szintén lehetőséget ad arra, hogy a delegált aktusok eszközével is hülyek tudjunk maradni politikai elkötelezettségünkhöz. A bizottság meghallgatta a tagállamokat is, és az Európai Parlamentet is, és olyan delegált aktusokat fog kialakítani, amelyek hűen tükrözik majd a politikai megállapodásokat a kapreformmal kapcsolatban. Ilyen módon az Európai Parlament és, és a tanács, kép, tanács is képes lesz majd egyetértésre jutni, és mindez az európai gazdálkodók számára stabil munkakörnyezetet fog tudni teremteni. a mezőgazdasági termékek promóciója is prioritásunk. A tanácsban még eléggé korai stádiumban van az erről szóló tárgyalás. Az Európai Bizottság javaslatot tett minden esetre, amely modernizálni szeretné a promóciós rendszereket. Biztosak vagyunk benne, hogy a három intézmény olyan megállapodásra tud majd jutni, amely a fogyasztók számára és a gazdálkodók számára is egyaránt előnyös, Európán belül és Európán kívül is. Reálisak vagyunk, hisszük azt, hogy óvatosan kell mozognunk a jó eredmény elérése érdekében. De biztosak vagyunk benne, hogyha a parlament és a tanács együttműködik, és megfelelőképpen információt cserél egymással, lehetséges lesz az előrelépés, el tudjuk kerülni a zsákutcákat, és a 2014-es év második fél, fél évében sikerülni fog a megállapodás. A gyümölcsök és a zöldségek ágazata az Európai Unió sok régiójában gazdasági és táplálkozási szempontból is fontos szerepet játszik. A tanács az Európai Bizottságnak be fog nyújtani 2014 első negyedévében egy jelentést, amely a 2007-es felülvizsgálat eredményeiről szól, és a jövőre nézve von le következtetéseket az ágazatról. A tejszektor ugyanilyen fontos az Európai Unió gazdasági szem, gazdaságának és munkahelyteremtő képességének szempontjából is. Az Európai Bizottság megkért minket arra, hogy 2014 első negyedévében a tejszektor jövőjéről is tartsunk vitákat. És júniusban majd a tej csomag végrehajtásáról is tárgyalni fogunk. Egyelőre pozitív kilátásaink vannak, és talán most jó lenne, hogyha a <clears throat> tejszektorban hozott intézkedéseket, illetve a kapreform intézkedéseit is olyan szempontból megvizsgálnánk, hogy valóban, valóban adnak-e választ a válság által támasztott kihívásra. Különösen a tejszektorban nehéz mostanában a termelés. Tudjuk, hogy az Európai Parlament tett néhány intézkedést, <clears throat> például a zöldség ágazat jövőjére nézve is, illetve a tejtermelés fenntartása érdekében is, különösen a kedvezőtlenebb helyzetű területeken. A tanács vár a bizottságtól egy javaslatot a, az mezőgazdasági termékek elosztásával kapcsolatos iskolai programokról is technikai szinten ezt egy szélesebb tárgyalás alá vetjük majd. 2013 elején volt ugyanakkor egy nyilvános meghallgatás is, amely azt, mond, azt bizonyította, hogy a biogazdálkodás és a biotermékek iránt nagyon nagy az érdeklődés a társadalomban. Sok tagállam egyszerűstette az ezzel kapcsolatos jogszabályait, és a bizottság elismerte, hogy még mindig vannak olyan gyengeségek, amelyeket ki kell, meg kell próbálni kiküszöbölni, és márciusban a görög elnökség majd ezt a témát is napirendjére fogja tűzni. Az Európai Bizottság jelentése amely egy új önkéntes védjegyről szól, amely a, mezőgazdasági termékeket jellemezheti. Ezzel kapcsolatban elég sok nehézség merült föl, különösen az távolfekvő és szigeti területek, területeket érinti ez és a meglevő strukturális eszközökkel, ezeknek kihasználásával kell megpróbálni ezeknek a szigeteknek a helyzetén segíteni. Majd kiderül, hogy mindezekhez járulhat-e még hozzá egy jogszabályjavaslat-e, e, jogszabályjavaslat is. Az európai különbözőség, sokszínűség belül különösen fontos a helyi jelleg kiemelései, és ezzel kapcsolatban a régiók családi gazdálkodásait kell eh, támogatni. Tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban a regionális minőségi eh, védjegyek eh, használata is szóba kerülhet. A bizottság az állategészségügy és a növényegészségügy, valamint ezeknek a biztosága, biztonsága és az élelmiszerlánc biztonságával kapcsolatos jogszabályokra is odafigyel. A munkacsoportokon belüli tárgyalás, vita már júniusban elkezdődött. Ezeket a, ez dokumentumok most, ezeket a dokumentumokat most vizsgáljuk meg, és az első kompromisszumos szövegváltozatok nem sokára az asztalra kerülnek. Ezek majd tartalmazni fogják a tagállamok ezzel kapcsolatban kialakított álláspontjait. A görög elnökség ugyanakkor figyelemmel fogja kísérni az Európai Parlament munkáját is, támogatni fogja az intézményközi tárgyalásokat, amelyek a következő törvényhozási ciklusban kezdődnek majd el, illetve folytatódnak. Különösen a növény szaporító anyagok tárgyában fogunk szorosan együttműködni az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy ebben a témában is megállapodás szülessen. Tudjuk, hogy a parlament néhány képviselője aggodalmát fejezte ki ezzel a témával kapcsolatban, és néhány politikai frakció is ezt tette. Hiszen a jelenlegi javaslatban van egy sor nyitva maradt kérdés még. Ezért a tanács nagyon alaposan meg fogja tekinteni a jogalkotási javaslat lehetséges hatásait. Fontos javaslat ez, mert egy sor részletes technikai intézkedést szeretne majd egyszerűsíteni. Márpedig a, az átláthatóság és a jogbiztonság olyan feladat, ezeknek megteremtése ezen, ezeken a területeken mindenképpen fontos. Az állatorvosi, illetve növény egészségügyi <clears throat> szektorban aktuális kiadásokról, illetve ezeknek az igazgatásáról is van készülőben egy dokumentum, ezen is aktívan dolgozunk, és igyekszünk befejezni a dossziét még ebben a ciklusban. a, az olyan hús eredet megjelölése, amely más élelmiszeripari termékek részét képezi, szintén fontos feladatunk. Ezzel kapcsolatban is készülőben van már egy jogalkotási javaslat, és ahogy ez összeáll, tovább tudunk majd dolgozni ezen a dosszién is. Az Európai Bizottságtól az állatorvosi gyógyszer termékek, illetve a gyógyszerezett takarmányok kérdésében, valamint más állategészségügyi kérdésekben is várunk javaslatokat, és ezeknek a kérdéseknek a technikai vetületét fogjuk majd tanulmányozni, amint megérkezik a bizottság javaslata. Azon kívül az állatok klónozásával kapcsolatban is jön majd egy javaslat a bizottságtól, és minden a vitában résztvevő intézmény tudja, hogy ez mennyire érzékeny kérdés. A görög elnökség is tudatában van ennek, és tudatában van annak, hogy az, a Környezetvédelmi Szakbizottságban az Európai Parlament milyen véleményt alakított ki. Ezt a továbbiakban is figyelemben fogjuk venni. Elnök úr, hölgyeim és uraim, prioritásaink rövid áttekintését hallották tehát. Ezek azok a kérdések, amelyeket az elkövetkezendő hónapokban föl fogunk vetni. Az európai választások is közelednek, nagyon fontos pillanat lesz ez, amely be fogja bizonyítani, hogy az európai demokrácia működik, ugyanakkor nagy kihívás jelent majd számunkra. Nagyon fontos, hogy szorosan működjünk együtt az Európai Parlamenttel, hiszen csak e módon fogjuk tudni elérni kitűzött céljainkat és megoldást találni azokra a nagyon fontos és érzékeny kérdésekre, amelyek előttünk fekszenek. Köszönöm szépen a figyelmüket, és elnök úr, nagyon szívesen válaszolok a képviselők által feltett esetleges kérdésekre. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm, miniszter úr, ezt a, az érdekes előadást. Az elnöki időszak, az elnökség időszaka, az egy érdekes időszak. A mi ciklusunk a végéhez ért, és számos fontos döntést hozunk, hoztunk a közös agrárpolitika változásával kapcsolatban ehhez az önök erőfeszítéseire is szükség van, és ezt már előre is megköszönjük. A frakciók koordinátorai következnek, Desszúr az első, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszter úrnak, Cáftaris úrnak, hogy ma eljött hozzánk a mezőgazdasági szakbizottságba, hogy bemutassa a tanács görög soros elnökségének programját. Tudjuk, hogy az elkövetkezendő hetekben és hónapokban az agrárreformot még teljes körűen át kell ültetni, és én és sok más egyéb kolléga is aggódik amiatt, mert az Európai Bizottság a delegált jogi aktusok esetében eltér a politikai megállapodástól. Az egyik az aktív gazdák definíciójának kérdése. Ha megnézem az Európai Bizottság első tervezetét ezzel kapcsolatosan, akkor úgy gondolom a javaslat nagyon magas bürokratikus terheket eredményezne, hogyha meg kell nézni a gazdák jövedelmét. Nézzünk egy bajor példát, hogyha 5 hektárnyi hegyi területet művel meg valaki, és egy panziót is működtet, akkor a jövedelmének, bevételének csak egy kis százaléka származik a mezőgazdasági tevékenységből, és éppen ezért nem kaphat támogatást. Tehát pont azokat büntetnénk meg, akik extrém körülmények között, szélsőséges körülmények között művelnek meg bizonyos területeket, például a hegyvidékeken. A bürokratikus, bürokráciára vonatkozó érvem pedig az, hogy mindenkinek a bevételét, illetve jövedelmét tüzetesen meg kellene vizsgálni, ez hatalmas bürokratikus terhekhez vezetne, hatalmas bürokratikus erőfeszítéseket követelne meg. Másodszorban pedig, említettem már a fiatal gazdákat, nagyon nagy gondok vannak itt is, vannak bizonyos tagállamokban olyan gazdaságok, ahol egy édesapa és a fia gazdálkodnak együtt, és hogyha a fiatal gazdát itt nem lehet elismertetni, vagy csak nagyon összetett eljárás alapján történhet ez meg, akkor ez is ellent mond az egyszerűsítés elvének. Ami pedig a greeninget, az egy, a zöldítést illeti, nem lehet az, hogy az Európai Bizottság bizonyos ültetvények vagy gazdaságok esetében azt mondja, hogy csak bizonyos növényeket lehet ültetni. Ezeken a területeken úgy gondolom itt a tagállamoknak kell döntéshozatali kompetenciát adni, és ami összességében a zöldítést illeti, És ami a köztes növényzetek elismerését illeti, úgy gondolom itt is gondok vannak. A görög soros elnökség remélhetőleg a parlamenttel szorosan együttműködik majd abban, hogy szavatoljuk, hogy a felhatalmazáson alapuló, azaz delegált jogi aktusokat úgy ültessük át, ahogyan abban megállapodtunk, nem pedig úgy, ahogy Hédegor és Potocsnik biztosok azt szeretnék. Köszönöm. Kapula Santos úr következik, önő a szó. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én szeretném a minisztert üdvözölni itt, és szeretnék sok sikert kívánni a görög elnökségnek. Bizonyára a miniszter megfelel majd az elvárásainknak. Az elmúlt hónapokban is részt vett a tavaly novemberi intézményközi megállapodás létrehozásában. Nagyon fontos feladat áll előttünk, a reformnak még nincs vége. Ahogy Dessz úr is mondta, a delegált aktusokra oda kell figyelnünk, mert az ördög a részletekben van. Nem akarjuk azt, hogy a részletes rendelet lerombolja a több hónap alatt elért megállapodás szellemét alássa azt. Egy kiegyensúlyozott megállapodásra van szükség. Ehhez át kell gondolni, hogy márciusban a parlament véleményét, nyilván majd a miniszter is, nyilván majd a tanács is ezt figyelembe veszi. Önöknek nehéz dolguk lesz, mert fele annyi idő alatt kell elvégezniük azt, ami más elnökségeknek hat hónap, amihez a más elnökségnek hat hónap áll rendelkezésre, mert a parlament április közepén véget ér, és majd csak a következő elnökség alatt ül össze. Nagyon ambíciózus célkitűzésekről hallottunk, részleteiben nem fogom áttekinteni őket, remélem, hogy el fogják érni ezeket a célkitűzéseket, nagyjából egyet is értek velük. Két kérdésem lenne azonban a részletekre vonatkozóan az első, a delegált aktusok kapcsán kérdezem, hogy hogyan látja ennek a kérdésnek a vitatottabb aspektusait. És aztán egy másik, a növényszaporító anyagok. Ezzel kapcsolatban mi már hoztunk egy döntést, amely döntés azonban úgy értelmezhető, mint ami az elnökséghez visszautalja a kérdést. Ez egy rendkívül érzékeny kérdés, ami nem, amit nem biztos, hogy egy választási kampány közepette kell rendeznünk, és valószínűleg racionálisabb és békésebb lenne a vita, hogyha a kérdést a következő parlament tárgyalná, de még a mi részünkről ez nem a véglő, végső szavunk, nem a végleges döntés. Mit gondol ön mindenről? Vagy úgy gondolja-e, hogy egy ilyen rendkívül vitatott és érzékeny vitának a választási ciklusba kellene kiesnünk, a választási időszakba kellene kiesnünk. Köszönöm. Köszönöm. Hausling úr, a szó. Herr Minister und Herr Ratsvorsitzender. Miniszter úr, soros elnökség képviselőjeként üdvözlöm Önt itt, a Zöld Frakció nevében is. Természetesen nekünk is vannak kérdéseink az Önök elnökségével kapcsolatosan. Az egyik nagyon sürgető kérdés, vagy legalábbis Németországban parázs vitákat vált ki a, ez a téma, ez pedig a 15.07-es géntechnológiailag módosított kukorica engedélyeztetése. Felvetődött bennem a kérdés, hogy 2009-ben vizsgálták utoljára ezt a fajtát. Nincs-e vajon okunk arra, hogy egy újabb vizsgálatot elindítsunk és végrehajtsunk, ahelyett, hogy most gyorsan a választások előtt egy génmódosított kukoricafajtát septében engedélyeznénk. Érdekelne, hogy ön mit gondolt gondol erről. Tudja bizonyára azt is, hogy az Európai Bizottság bejelentette, hogy március végén még egy új ö, biotermékekkel kapcsolatos rendeletet is útnak indít. Nincs ez ellen sem ellenvetésem, hogyha ez egy jobb szabályozást eredményez, tehát a március vége, mint időpont számunkra parlamenti képviselők számára teljesen alkalmatlan időpont arra vonatkozólag, hogy most újra vitát nyissunk a biotermékekről. Önök hogyan kívánják kezelni ezt a helyzetet, hiszen úgy hiszem, arra sem lesz már alkalmunk, hogy egyáltalán állást foglaljunk ebben a kérdésben a választásokra való tekintettel, és ez persze bizonytalanságot szül a gazdák körében is, hogyha most születik egy rendelettervezet, és majd csak az év vége felé foglalkoznak érdemben vele a jogalkotók. Beszélt a klónozásról is, Mit gondol a soros elnökség a klónozott állatok és a belőlük előállított termékek, illetve a klónozott állatok utódaiból előállított termékek címkézéséről? A politikai vitában ugye ez a leglényegesebb kérdés. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy csak a klónozott állatokat kell megjelölni, és nem az utódokat. A parlament viszont azt kérte, hogy az első generációt, utódgenerációt is meg kell ilyen jelölni. Az ön hazájában a válság miatt a mezőgazdaságban is rengeteg nehézség alakult ki, különösen a kis gazdaságok esetében. Görögországban ugye sok ilyen van. Meg akarják-e nyitni újra a vitát arról, hogy az agrárreform keretén belül hogyan lehet különösen odafigyelni a kis gazdaságokra? Fontos, hogy az egzisztenciájuk ne sodródjon veszélybe, de perspektívákat is fel kell mutatni nekik. Talán Görögország magához ragadhatná a kezdeményezést, és előtérbe állíthatná a kisgazdák támogatását. Köszönöm. Pana Poszlanikoszona. Nagyon szépen köszönöm. Wojciechowski úr, és utána még egy kolléga is szót kap. Köszönöm. Köszönöm, hogy beszélt nekünk a görög elnökség célkitűzéseiről. Atipikus elnöki periódus következik, mert véget ér a parlamenti ciklus, és most fejezzük be egy komoly munkafolyamatunkat, a kap reformját. Ebben az értelemben ennek az elnökségnek, az önelnökségének már nincsenek nagy feladatai, mert a legfontosabb nagy feladatokat már elvégezték, és az új nagy feladatok még nem jelentek meg a radaron. Éppen ezért talán a görög elnökség elkezdhetné a nyilvános vitát egy sor olyan kérdésről, amely az Európai Parlament következő ciklusában lesz majd fontos, és amelyekkel majd közülünk jó néhányan foglalkozni fogunk. Nyilván ezt a vitát érdemes elkezdeni, és majd úgy is folytatni kell. Van egy sor olyan kérdés, amire már most oda kell figyelni. Van egy olyan téma, amit a jelenlegi parlamenti ciklusunkban nem tudtunk megoldani, mondhatnám akár úgy is, hogy kudarcot vallottunk, mert nagyon nagyok a különbségek a közvetlen kifizetések vonatkozásában az egyes tagállamok között. Ön, miniszter úr, egy olyan tagállamot visel, képvisel, amelyik nem igazán panaszkodhat, de az új tagállamok okkal sérelmezik azt, amit diszkriminációnak is tekinthetünk. Én egy olyan politikai frakciónak vagyok a tagja, amely azt javasolta, hogy az Európai Unióban a közvetlen kifizetéseket akkor, amikor átálltunk a terület alapú kifizetésekre, és nem pedig termelés alapján fizetünk. Nos, mi úgy gondoltuk, és azt javasoltuk, hogy ezeket a kifizetéseket ki kellene egyenlíteni, ne legyenek ilyen nagy eltérések. Ez nagy kihívás. Emellett vannak állatjóléti, illetve e, GMO kérdések is. A GMO-ra való nyitottságunk, vagy annak hiánya, és a kollega éppen az imént beszélt itt a klónozásról, e, megint csak olyan fontos kérdések, amelyeket az önelnöksége alatt lehetne egy kicsit feszegetni. Az önelnöksége indítja majd ugyanis el az új parlamenti ciklust, és talán erre, ebben a szellemben lehetne az önök elnökségét, az önök elnökségét végigvinni nem feltétlenül kell, hogy az önök elnöksége lezárjon dolgokat, vagy arról szóljon, hogy lezárjon dolgokat. Az Európai Parlament részéről április közepét követően már nem lesz partnerük, hanem inkább arra hívnám fel önt, hogy ahelyett, hogy ott leállnak, gondolkozzanak a jövőről, és alapozzák meg a jövő kérdéseit. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Petra Neves asszonynak. Öné a szó. Köszönöm. Elnök úr, először is köszönöm a miniszter úrnak, hogy eljött, és támogatásomról biztosítom nem csak azt a programot, amit a görög elnökség nevében felvázolt, hanem támogatnék egy sor olyan dolgot is, amit mondott, mert találkoznak az én ízlésemmel is, közös erőfeszítéseket igényelnek. Van egy dolog, ami érdekelne, mégpedig a tejágazatra vonatkozóan. Ön azt mondta, hogy a tej csomag alkalmazásának eredményeit érdemes lenne értékelni. Én erre azt mondanám, hogy elég kevés értékelendő dolog van, mert egy sor tagállam még el se kezdte végrehajtani ezt a csomagot. Emellett eh, feltette azt a kérdést is, hogy az eddig intézkedések elégségesek-e a válság megoldására. A teiparban ezek a válságok ciklikusak, tehát eh, amikor kapunk egy jó hírt, akkor nem sokkal később jön a rossz hír is. Vannak olyan régi, régiói Európának, amelyek erősen a teipartól függnek, és nem nagyon történt teipari reform. Annak idején azt hallottuk, hogy nincs értelme mást megváltoztatni, mert majd jön a tejcsomag, a tejipari csomag, és majd egy új javaslatot fog hozni ezt követően az Európai Bizottság, de ehhez képest azt tudjuk mindössze, hogy 2015-ben kifutnak a kvóták, és lesz egy, és van egy olyan tejágazati csomagunk, amelynek számos eleme káros, különösen a dél-európai országokra. Nem azt mondom, hogy nem lesz elég tej Európában, mert lesz. De azok a területek, amelyek korábban tejtermelő térségek voltak, e, és ilyen van az én hazámban is, az Azori-szigetek például, vagy Észak-Portugália, ezek a régiók eléggé rosszul járnak a kvóták kivizetésével. És mivel ön említette a legsanyarúbb sorsú régiókat külön erre vonatkozóan felteszem a kérdést, hogy mit próbálnak, mit kívánnak tenni ezzel az ágazattal, amely oly sok gazdálkodót foglalkoztat, és különösen délen annak a veszélynek van kitéve, hogy fenntarthatatlanná válik. Egy másik téma, ami a reformhoz kapcsolódik, az a jövedelmek tisztességesebb elosztása az agrár élelmiszeripari termelő lánc teljes folyamán, illetve teljes hosszában. Addig, amíg ezt a tisztességes jövedelem elosztást nem tudtuk elérni az agrárium, illetve élelmiszeripar területén, addig nem lesz megfelelő és virágzó mezőgazdaság. Nem elég a kapba befektetni a pénzeket, meg kell néznünk a jövedelmek tisztességes elosztását is. Sajnálatos módon az európai szinten hozott intézkedések igen félénkek és kevéssé hatékonyak voltak. Amennyiben mi nem tudunk valami hatékonyat tenni ezen a területen, akkor önmagában a kap reformja nem fogja elhozni azokat az eredményeket, amiket reméltünk. Ön, miniszter úr, kitért a családi gazdálkodás, gazdaságokra is. 2014 a családi gazdaságok éve, és fontos, hogy komolyan megvizsgáljuk ezt a szegmensét a mezőgazdaságnak. Ez egy intimen a vidékhez kötődő közösség sorsa, ezek a gazdák jelentik azt a társadalmi kohéziót és azokat a foglalkoztatási aspektusokat is, amelyekről ön beszélt. Az elnökség vajon gondolkozik-e azon, hogy intézkedéseket hozzon arra vonatkozóan, hogy fejlessze, javítsa a családi gazdaságok sorsát? És az utolsó kérdésem, a szigetekre vonatkozik. A legkülsőbb régiók eh, részére létrehozott mezőgazdasági programról beszélnék, amely márciusban kerül a bizottság eh, asztalára. A POSZÉ program egy olyan program, ami eddig jól működött. Az egyetlen problémája ezt a, ennek a szigeteket megcélzó programnak, az az, hogy nincs elég pénze, elfogy mindig a pénz, ugyanakkor minden tanulmány azt mutatja, hogy ezekre a, ezeke, ezeken a periférikus területeken, ezeken a szigeteken ez a program hozzáadott értéket teremt. Mi a görög elnökségnek a véleménye a POZÉ programról, mert egyelőre nem látunk tisztán, és a periférikus régión, régiókban dolgozó gazdák szeretnék tudni, hogy a változások vajon javulást hoznak, vagy romlást. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. I w tej chwili... Köszönöm. Most pedig megadom a szót Herenc Garcia asszonynak. Köszönöm szépen Szikierszki úrnak. Szeretném megköszönni a miniszter úrnak, aki ma itt a soros elnökséget képviseli, hogy beszámolt a tanács görög soros elnökségének prioritásairól. Ön beszélt a támogatásról, a gazdák támogatásáról is elmondta, hogy a görög soros elnökség ezt prioritásként kezeli, és azt is elmondta, hogy még mandátumuk idején szeretnének egy megállapodást elérni. Mi áprilisban lezárjuk a munkánkat, aztán májusban sor kerül az európai parlamenti választásokra. Gondolja-e, hogy a fennmaradó néhány hónapban sikerül megállapodásra jutni a parlamenttel? Márciusban és áprilisban a plenárison leginkább szavazni fogunk, és jelentéstevője vagyok a témának. Fontos, hogy még a plenáris szavazás előtt alkalmunk legyen arra, hogy tárgyaljunk erről a kérdésről. Elnök. Végezetül jár úr kap szót parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is a miniszter úrnak, hogy eljött. Egy rövid kérdésem lenne, amelyel az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztam. Elmondta ön is, hogy az önök elnöksége középpontjában az agrárreform teljes átültetése áll majd a középpontban, ide tartoznak a különböző jogszabályok és kötelezettségek a gazdák számára is. Ami a bürokratikus terhek csökkentését illeti, az administratív terhek csökkentését, vajon ez szerepele még az önök rendjén Néha már ki sem merjük mondani ezt, hiszen sokszor azt láthatjuk, sőt, minden egyes reform esetén azt látjuk, hogy a gazdák számára, a gazdák esetében az administratív terhek csak rendre nőnek. Őszintén szólva mi, parlamenti képviselők sem vagyunk teljesen ártatlanok, hiszen minden reformot mi is még összetettebbé teszünk, még komplikáltabbá tesszük őket. A kérdés, hogy önök nekirugaszkodnak-e, hogy annak a kísérletnek, a maguk részéről is, hogy minél kevesebb administratív többletterhet rójon a reform a gazdákra. Köszönöm. Elnök, miniszter úr, most megkérném, hogy szóljon néhány szót a válságról, és arról, hogy a válság milyen hatással volt a görög mezőgazdaságra. Összegyűjtöttük, csokorba gyűjtöttük a képviselők kérdéseit, így tehát most megadom a szót a miniszter úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm még egyszer. Megpróbálok válaszolni az összes nekem szegezett kérdésre. Az elsővel kezdeném, sorban haladok. Tulajdonképpen több képviselő is ugyanazt a kérdést tette fel, nevezetesen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra kérdeztek rá, és arra, hogy a soros elnökség mit kíván tenni ezen a téren. Ahogy már jeleztem, a delegált jogi aktusok jóváhagyása olyan feladat, amelyet mind a bizottság, mind a tanács szeretne lezárni, remélhetőleg a parlament is így gondolja, annak érdekében, hogy aztán 2015-ben semmilyen akadály ne álljon a delegált jogi aktusok végrehajtásának útjába. Ez a soros elnökségünk egyik célkitűzése. Január 13-án a görög soros elnökség, mert megszervezett egy tárgyalást e célból, és a tagállami delegációknak még mindig fenntartásaik vannak. Továbbra is várjuk az Európai Bizottság álláspontját, a belső viták eredményeképpen is várjuk a delegált jogi aktusok véglegesített szövegét is, amelyet a bizottság eljuttat majd a tanácsnak és a parlamentnek. Remélhetőleg sikerül mind a tagállamok, mind az Európai Parlament aggájait eloszlatnunk. És nagyon remélem, hogy végül elfogadásra talál a szöveg. Minden európai gazdának szüksége van a jogbiztonságra, ezt önök többen is említették. Éppen ezért olyan fontos ez a célkitűzésünk. Úgy gondolom, hogy a különböző vidékfejlesztési programok révén, a két pillér közötti transferek révén és más egyéb lépések révén nagyban be tudjuk, befolyásolni tudjuk az európai mezőgazdaság jövőjét. Önök is tudják, hogyha a jelenlegi javaslatot elutasítjuk, akkor nincs lehetőség újabb javaslat megszövegezésére, mielőtt felelna az új Európai Bizottság. Remélem tehát, hogy mindenki számára világos a helyzet, és mindenki mindentőle telhetőt megtesz a siker érdekében. Ami a növényegészségügyet, állategészségügyet illeti, és az élelmiszerláncot, konkrétan említették a növényi szaporítószerek kérdését. Remélhetőleg a görög soros elnökség meghatározza a megfelelő irányt egy jövőbeni megállapodás felé. Tisztában vagyunk a képviselők és a frakciók aggájaival. A tanács jelen pillanatban is vizsgálja a meglévő javaslatot és annak lehetséges hatásait, és ez a vizsgálat nagyon fontos, hiszen a javaslat célja az, hogy korszerűsítsen és egyszerűsítsen olyan konkrét lépéseket, amelyek már sok-sok éve hatályban vannak. Természetesen belátom én is, hogy még nagyon sokat teendőnk a világos szabályok és a biztonság felé vezető úton. Remélhetőleg ezeket a szabályokat sikerül részletesen kidolgozni a delegált jogi aktusok révén. Egy másik kérdés, amelyet a képviselők felvetettek, a klónozás és a klónozott állatok ügye. A tanácson belül még nem kezdődött meg a tanácskozás erről a témáról, és jelen pillanatban éppen ezért nem tudok sok mindent mondani erről a kérdésről. Ugyanakkor a tanács szeretné mielőbb megkezdeni az erről szóló tárgyalásokat. Ami a biotermékeket illeti, a biológiai termékek, vagy biotermékek előállítása rendkívül fontos, hiszen sok olyan fogyasztó van, aki a biotermékeket előnyben részesíti, sok tagállam számára fontos a fennálló hatályban lévő jogszabályok egyszerűsítésének kérdése, és az Európai Bizottság is elismerte, hogy a hatályos jogszabályok sok-sok negatív elemet tartalmaznak. Üdvözöljük éppen ezért az Európai Bizottság azon szándékát, hogy márciusban új javaslat találjon elő, és a magunk részéről, a soros elnökség részéről szeretnénk minél nagyobb előmozdulást elérni ezen a téren hiszen, hogyha ezen a téren előbbre jutunk, az az európai fogyasztókat szolgálja. Ami a tejágazatot illeti, erről is ejtettem már néhány szót. Mint ahogyan elmondtam, a tejcsomag, amely 2014. júniusára várható, minden egyes elemét megvizsgáljuk majd, és 2014 első negyedévére terveztünk tárgyalásokat a tejágazat jövőjével kapcsolatosan. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy az Európai Bizottság szeptemberben már 2013. szeptemberében szervezett egy konferenciát e tárgyban, és e konferencia eredményeit december 2013-ban megvitatta a tanács. Különösen azzal foglalkoztunk, hogy hogyan lehet a termelést fenntartani a periferiális területeken, illetve hogy a kapreformon belül hogyan lehet ennek érvényt szerezni. Az új közös mezőgazdasági politikának pontosan ez az egyik célja, hogy a hátrányos helyzetű, illetve periferiális területeken és a hegyvidéki területeken is hogyan lehet a termelést a továbbiakban, a jövőben is fenntartani. Gondolom mondanom sem kell, hogy a tejágazat rendkívül fontos ágazat. Elnökségünk alatt megvitatjuk majd ezt a kérdést, és biztos vagyok benne, hogy a következő jogalkotási időszakban is újra foglalkozni kell majd ezzel a kérdéssel. Ami a biotechnológiát illeti, illetőleg konkrétan a kukorica kérdését, a 1507-es gémódosított kukoricafajta ügyét. Biztosan tudják, 2010 óta az Európai Unió egyetlen egy gémódosított fajtára sem adott engedélyt. A legutóbbi ilyen az Amflora burgonya volt, azonban ezt az engedélyt az Európai Bíróság döntése alapján visszavonták. A, Monsanto 810-es kukorica az egyetlen még engedélyezett génmódosított fajta, amelynek azonban még nem újították meg az engedélyét, és néhány éve ez már függőben van ez az ügy. Tehát önök a 1507-es génmódosított kukoricára kérdeztek rá, Beszéltünk a koreperen belül erről a kérdésről, tehát technikai szintű, technikai szintű megbeszélések is voltak, és aztán pénteken a koreper szintjén újra napirendre tűzzük majd ezt a kérdést, ahol a tagállamoknak be kell számolniuk álláspontjukról. Látni fogjuk tehát pénteken, hogy a tagállamok még mindig kitartanak-e eredeti álláspontjuk mellett, vagy pedig esetleg változások következtek-e be néhány tagállamban. Vannak megfelelő eljárások, vannak bizonyos szabályok, amelyeket a tanácsnak is be kell tartania, és a soros elnökség a maga részéről természetesen szintén köteles betartani a bevett gyakorlatot. Ami a szigeteket illeti, görög miniszterként annyit mondhatok, hogy természetesen nagyon fontosnak tartjuk a hátrányosabb helyzetű és külső régiók helyzetét. És ha már említették Görögországot, Görögország kisméretű tagállam, azonban nagyon sok különböző termelési rendszer megtalálható Görögországban. Hiszen vannak szigeteink, vannak hegyeink is, és a termelési módszerek nagyon eltérőek a szigeteken és a hegyekben. Ez a sokszínűség, a termelési rendszerek, módszerek sokszínűsége tükröződik ugyanúgy a termékeink sokszínűségében és minőségében is. Ami Görögországra igaz, az igaz az egész Európai Unióra is, úgy gondolom, hiszen Európában nagyon sokféle termelési módszert alkalmazunk, és nagyon sokféle jó minőségű terméket állítunk elő. Stratégiai értelemben ez előny az Európai Unió számára. Görögországban tartjuk meg majd az informális tanácsi csúcstalálkozót, május 4-e és 6-a között, és ott majd beszélni fogunk erről a kérdésről. Ezt a sokféleséget, sokszínűséget, amelyet említettem, előnyünkre kell fordítanunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Én miniszter úr ezt a nagyon részletes tájékoztatást és a kérdésekre adott választ. Gyümölcsöző munkát kívánunk önöknek, amelyet igen energikusan kell majd elvégezniük. Azt hiszem tényleg nagyon különleges időszakról lesz most szó, de olyan időszak is lesz ez, amelyben nagyon sok döntés fog születni. Mert egyszerűen egyébként kifutunk az időből. Sok kérdésben kell most döntenünk, tehát pontosan ez az az időszak, amely két ciklus közötti időszaknak mondható, de nagyon nagy kihatása lesz majd a jövőre, nem utolsó sorban az európai mezőgazdaság jövőjére. Amikor a közös agrárpolitikáról beszélünk, nem mindig gondolunk arra, hogy éghajlat, gazdaság és más szempontokból milyen különbségek vannak a tagállamok között, és ide tartoznak a gazdaságok között mérete szempontjából vehető különbségek is. Tehát nagyon fontos, hogy a kap, kapon belül ezt a sokszínűséget figyelembe vegyük, hiszen egyfelől ez pozitív vonás, másfelől viszont igen sok problémát is okozhat. Remélem, hogy ennek fényében fogják majd elvégezni elnökségi munkájukat. Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr, hogy eljött hozzánk, és sok szerencsét kívánunk. Most egy perces szünetet tartunk, hogy elbúcsúszhassunk a vendégeinktől, és utána folytatjuk az ülést. Thank you, Mr. President. Thank you for your... Państwa, wcześniej zaczniemy, wcześniej skończymy. Hölgyeim és uraim, minél korábban elkezdjük a munkát, annál korábban fogjuk befejezni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.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 workshopot indítunk, mégpedig a gazdasági szinten indítható intézkedésekről, amelyek az Európai Uniós mezőgazdaság üvegház hatású gáz kibocsátásának csökkentését célozzák. A B politikai osztály készítette el ezt az anyagot, és a mi szakbizottságon kérte meg őket erre, úgyhogy köszönjük nekik ezúttal is, hogy előkészítették ezt a workshopot nekünk. Az éghajlatváltozás, mint tudjuk, gyakran visszatérő téma, sokféle formában bukkan föl az Európai Parlament témái között, és az európai mezőgazdaság előtt is igen nagy kihívásnak mondható. Ezt kezelni kell az elkövetkezendő években. Úgyhogy igen, nagy elvárásokkal nézünk a workshop elé. Szakértőket hívtunk meg a mai workshopra. Ádi Domingo úr, Nikola Metayer és Szilván Peller szakértőkről van szó. Át is adom nekik rögtön a szót, és úgy tudom, hogy egymás között beszélik meg, hogy ki szóljon először ebben a témában. De ha jól látom, Először Domingo úrnak kell megadnom a szót. Tessék, uram! Megadom önnek a szót, és persze szeretnénk megkérni önt, hogy minél rövidebben szóljon. Néha a szakértők ugyanis túlságosan hosszúra nyújtják az előadásokat, de nálunk ez nem nagyon szokott megtörténni. Tessék, akkor kezdhet is az előadást. Először is köszönöm szépen az Európai Parlamentnek ezt a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a tanulmányunkat és annak eredményeit. A tanulmány egy objektív összehasonlító elemzését adja annak, hogy gazdálkodási, gazdasági szinten hogy lehet leszorítani a kibocsátásokat. Az európai és nemzeti hatóságok és a kapreform is tartalmazza ezeket a követelményeket, tehát a klímaváltozással kapcsolatos CO2 csökkentés követelményeit. A kapreformok mindig is fontos éghajlatváltozási, klímavédelmi kihívást tartalmaztak. Most a széndiokszid kibocsátás csökkentése ilyen jelentős, jelentős csökkentést mind a két pillér alá, az első és a második pillér alá is be lehet tenni, de a végleges kihatásuk az nem egészen megítélhető. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy különösen a második pillérbe a tagállamok mit határoznak. A rugalmassági eszköz és a tagállamok ezzel kapcsolatos viselkedése tudja eldönteni, hogy milyen hatással vannak ezek a csökkentési intézkedések a klímára. Egy Life Plus projektről van szó a mi esetünkben, amelynek a struktúráját itt látjuk ezen a dián. Négy európai országból vettek részt, tehát gazdaság szintjén, farm szintjén a gazdálkodók, a különböző eszközöket, értékelő eszközöket, amelyek az Európai Unió rendelkezésére állnak, megtekintettük, és valós adatokat elemeztünk. Több mint 120 gazdaságot vettünk be ebbe a tanulmányba, amely a különböző termelő rendszerek széles körét alkalmazta. A közvetlen energia felhasználás és a közvetett energia felhasználást, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását elemeztük, és természetesen minden kibocsátás elemzése esetén nemzetközi módszereket használtunk. Látjuk, hogy milyen országok vesztek részt ebben a projektben. A négy legnagyobb mezőgazdasági országról van szó, és látjuk, hogy milyen termékeket termeltek ezeken a területeken. De hát alkalmazott munkáról van itt szó. Három éven keresztül követtük ezeket a gazdaságokat, ezeket a gazdálkodókat, és elemeztük a fejlődésüket abból a tekintetben, abból a szempontból, hogy az különböző évszakok során, illetve a három év folyamán mennyivel tudták csökkenteni a kibocsátást. Tehát megterveztük, hogy milyen intézkedések legyenek, és utána értékeltük azoknak sikerességét. Az eredményeket elemeztük, és körülbelül 12 intézkedésről állapítottuk meg azt, hogy ezek használhatóak, ezeket négy csoportra osztottuk. Vannak olyan agronómiai intézkedések, amelyek a, a, vannak agronómiai intézkedések, állatállományal kapcsolatos intézkedések, energiai intézkedéseket, illetve agro környezetvédelmi alacsony szénkibocsátás intézkedések. Ez a negyedik csoport, ez bizonyos rugalmasságot tartalmaz, a gazdálkodók saját lehetőségeinek, illetve korlátainak megfelelőképpen kialakított környezetvédelmi intézkedésekről van szó ebben a negyedik kategóriában. Az ölő, önök előtt látható tanulmány, megnéztük, hogy a különböző intézkedések technikai célkitűzései milyenek lehetnek, és ezeknek a technikai célkitűzéseknek az alapján állapítottuk meg, hogy egy-egy intézkedés milyen termelőrendszerre vonatkozhat, illetve hogy milyen potenciális csökkentési lehetőségekkel rendelkezik európai szinten az adott intézkedés. Azon kívül megpróbáltuk a környezetvédelmi szinergiákat is felderíteni, amely szintén nagyon fontos, hogy összekapcsoljuk ezeket a csökkentési célkitűzésekkel, illetve a csökkentési intézkedésekkel. A parlament ezen kívül arra is megkért minket, hogy magyarázzuk meg, hogy az új kapreform mely eszköze működne legmegfelelőbben ezeknek az intézkedéseknek a támogatására, illetve hogy még milyen alternatív eszközök, alternatív lehetőségek léteznek. Végül pedig az az intézkedések végrehajtásával kapcsolatosan felmerült nehézségeket néztük meg, illetve hogy az európai hatóságoknak mennyire könnyű ezeknek az intézkedéseknek az ellenőrzése, nyomon követése, végrehajtásának ellenőrzése, illetve hogy milyen költségbeli akadályok merülhetnek fel az intézkedések alapján. Mindenek alapján egy prioritási listát készítettünk el annak alapján először is, hogy mennyire mélyrehatók ezek az intézkedések, másodszor az volt a szempont, hogy mennyibe kerülnek az intézkedések, harmadsorban pedig az volt a szempont a prioritások összeállításánál, hogy milyen nehéz a gazdálkodók számára ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása. Ez a következő díja foglalja össze tulajdonképpen az összes alkalmazott intézkedést. Remélhetőleg látható, hogy minden intézkedésnél megnéztük, hogy milyen eh, lehetőségeket rejt magába, hogy milyen célt kívánunk elérni, és hogy milyen, milyen követelmények kapcsolódnak ehhez. Az agronómiai intézkedések között először is a nitrogén egyensúly mérése, amit e, e, elvégeztünk, tehát hogy melyik gazdaság mennyi nitrogén bocsát ki. A célkitűzés, és hozzátenném, hogy aratás előtt, utáni és nem aratás előtti adatokról van szó, ugye látjuk, hogy milyen célkitűzéseink vannak ezzel kapcsolatban. A második intézkedés a szántóföldeken ültetett hüvelyesek bevezetése, harmadik intézkedés mm, a megőrzés, amely nem csak a közvetlen ültet, gépekre vonatkozik, hanem a hosszabb időszakos vetésforgók, a a zöldségek és a zöld ajnövényzet ültetése is ide tartozik, tehát hogyha csak közvetlen ültetésről, vetésről beszélünk, akkor ott a széndiokszid csökkentés sok lehetőségét kihagyjuk. Aztán a a takarónövényzet, és ezen belül a köztes kultúrák kérdése e, a negyedik. E, ezek voltak az agronómiai intézkedések. A következő az állatállományok kapcsolatban a trágya tárolása, a szerves trágya tárgyalása, illetve a szerves trágya kiszórása, a biogáz, ennek fontosságát megint kiemelném, tehát hogy állati hulladékot, állati trágyát kellene használni ezen a területen. Az energia intézkedések sorában az olaj, illetve dízel üzemanyagot biomasszával helyettesítettük, ezen kívül voltak fotovoltaik energia intézkedések, aztán egyáltalán üzemanyag használ csökkentése is felmerült, illetve a traktorok kialakításának megváltoztatása, valamint az elektromos áram használatának csökkentése az elsősorban tejtermelő gazdaságokban volt érdekes. Aztán az alacsony szénkibocsátású ö, energiaprojekt, amely azt mutatja, hogyha egy zárt listát, egy, egy meg nem változtatható listát adunk a gazdálkodóknak, amely alapján ki kell dolgozniuk a csökkentési intézkedéseket, eh, akkor az nem mindig működik. Az a legjobb, hogyha egy nagyon hosszú listát adunk, egy keretet, amelyen belül ők választhatnak a különböző intézkedések közül. Én ennyit szerettem mondani, ezt most kollégáimnak adom meg a szót. Continuez par vous présenter quelques résultats concrets. Nos, akkor én néhány konkrét eredményt ismertetnék azokról a gazdaságokról, ahol ezek a programok futottak mandarin és narancs termelésről van szó Spanyolországban, ahol látják a gáz kibocsátásokat hektáronként. Ez a tengely baloldalán van, és aztán már egy újabb irányszám, amely gyakorlatilag a klímahatékonyságot mutatja termékre lebontva, illetve terményre lebontva. E, tehát e, ugyanezon a területen e, különböző gazdaságok a különböző praktikák alapján eltérő, eltérő kibocsátásokat tudnak produkálni. Ezen értékelések alapján, amelyeket a kék pontok mutatnak, mi tettünk javaslatokat a termelőknek különböző intézkedésekre, és aztán megbeszéltük velük a technikai és gazdasági részleteket, egyes intézkedéseket végrehajtottak, és aztán látják a piros nyilakon azokat a programokat, amelyeket megvalósítottak, és látjuk azt is, hogy néha tényleg elég jelentős üvegházgáz kibocsátás csökkenést értünk el. Aztán azok a fellépések, amelyeket a farmok végrehajtottak, igen eltérőek egymástól tehát mely rendszereket vezettek be és melyeket nem. Az első táblázat narancstermelést mutat, gyakorlatilag a nitrogén egyensúlyt mutatja, illetve a takarónövényeket és a zöntözést. Különböző termelési módszerek léteznek, például a csepegtetős öntözés, aztán a biológiai e, termelés, illetve a biotermelés, illetve a e, teljes e, öntözés. Látjuk, hogy milyen eredményeket sikerül elérnünk, csökkenéseket, mint egy 10%-os termelést az eredetihez képest, tehát szén tárolás tekintetében. Németországban pedig az alma termelést vizsgáltuk meg, bizonyos intézkedések bevezetésre kerültek ezeken, ezekben a gazdaságokban. Látjuk, hogy hogyan használták fel a hulladékhőt, és milyen viszonylag komoly üvegházkibocsátás üvegház hatásúgáz kibocsátás csökkentést értek el, ami pedig eh, egy másik példát illeti, itt egy nagy gazdaságról van szó, egy dél-franciaországi nagy eh, gazdaságról, ehm, itt eróziós eh, problémák jelentkeztek. Itt gyakorlatilag lejtős területről van szó, illetve e, terményrotációról, valamint talajeróziós problémák is vannak. Ebben a gazdaságban azt látjuk, hogy e, a, diversifikáljuk a terményeket, és megpróbáljuk a talajeróziót is csökkenteni oly módon, hogy takaró növényeket vezetünk be. Különböző változókat is mértünk ezen, ebben a gazdaságban, hogyha megnézik a bal felső sarkot, akkor látják a gazdaságnak az energia profilját. Egyrészt csökkentettük az üzemanyag felhasználást, és aztán a másik oldalon pedig látjuk a széndiokszid kibocsátás csökkenését. Emellett látható az ábrán az összes olyan elem mérőszáma, hosszú rotációs eh, periódusok, illetve eh, a hüvelyesek termelése eh, vonatkozásában látjuk, hogy sikerült csökkenteni a kibocsátást. Ez a gazdaság jelenleg 30%-kal kevesebb energiát fogyaszt, és 30%-kal kevesebb széndiokszid, üvegházhatású gázt bocsát ki, mint egy hasonló farm. Gyakorlatilag jelentős előrelépéstől. történt. Culture permanente, que ce soit des grandes cultures, ou bien függetlenül attól, hogy milyen terményt termelnek, évelős növényt, vagy szántóföldi növényt, és az adott körülményektől függően 10-től 40%-ig terjedő mérséklődés érhető el. Nyilván a kiinduló pont természetesen az egyes esetekben eltérő lehet. Ami a megközelítést illeti, azt gondolom, hogy fontos eh, először egy energia értékelést, illetve egy üvegházkihatású, üvegházhatású gázkibocsátás értékelést kell készíteni, kiinduló pontot kell meghatározni, és a gazdával együtt eldönteni, hogy mely módszerekkel lehet energiatakarékosságot elérni. Van egy EU-s program, a Környezetvédelmi Főigazgatóság csinálja, illetve van egy széndiokszid kalkulátor is, amelynek az elérhetősége itt látható ezen az ábrán. Emellett vannak még tagállami kezdeményezések is, amelyek célja a szüvegház hatású gázkibocsátások mérése. Ezek az eszközök, amelyekről itt beszéltem, nagyon hasznosak, mert ezekkel lehet mérni az alapszintet, és ezek alapján lehet majd a gazdával megbeszélni azt, hogy hogyan lehet csökkenteni az üvegház kibocsátást, üvegházhatású gáz kibocsátást. Itt ezen az ábrán láthatják, hogy milyen prioritásokat határoztunk meg. Vannak költségek is, a lista tetején neutrális vagy negatív tényezők szerepelnek, ami azt jelenti, hogy adott esetben nyerhet is vele a gazdálkodó, és aztán látjuk, hogy a következő tételeknél már növekvő költségek vannak. A második oszlop a technikai nehézségeket illusztrálja, és a technikai nehézségeknél nyilván a nagyobb technikai nehézség azt jelenti, hogy komolyabb erőfeszítésre van szükség a gazdálkodó részéről. Vannak olyan intézkedéseket, amelyeket könnyű megvalósítani, amelyekhez a gazdáknak nem lesz szükségük támogatásra, és azt is látjuk, hogy a megvalósítási költségek sem túl magasak, és látjuk azt is, hogy ezeknek az intézkedéseknek van akár pozitív költségkiatása is, itt a nitrogén egyensúlyra gondolok elsősorban. Aztán van egy második kategória. Itt a trágyáról, illetve annak tárolásáról van szó, valamint a napenergia panelekről. Ezek, ezek, viszont, ezek viszont drága megvalósítású projektek. És ambiciózus projektként említeném a takarónövényzetet, ezt külön kiemeljük a jelentésben, illetve a biogáz termelés eh, farm szinten. Ez azt jelenti például, hogy az állati hulladékot eh, hatékonyabban használjuk fel, és eh, itt egy komoly enyhítő hatás érhető el, ugyanakkor ezek megvalósíthatósága meglehetősen bonyolult, komoly erőfeszítést igényel. Most jönnek a konklúziók, tehát tanulmányunk következtetései. Először is lehetőséget biztosít minden szám, önök számára, hogy eh, meglássák, hogy eh, tényleg 10 és 40 százalék közötti UHG eh, kibocsátás eh, csökkenés lehet elérni már gazdaság szintjén is, és a résztvevő gazdaságok valóban el is érték ezeket az eredményeket. Emellett azt is látják, hogy az EU-n belül milyen eredményeket lehet elérni, eh, és ezek azt gondolom, hogy igen hasznosak ezek az intézkedések és az eredmények itt a műtrágya egyensúlyt, illetve alkalmazást emelném ki, valamint az egyéb olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik az UHG kibocsátást. Emellett vannak még környezetvédelmi hatások és környezetvédelmi kérdések, amelyeket nyilván részletekben most nem tudunk elemezni, de komoly szinergiák valósulnak meg például a vízminőség területén, vagy a biodiversitás területén, tehát itt van egy nagyon komoly pozitív szinergia hatás, és emellett azt mondanánk köröknek, javasolnánk köröknek, hogyha az új kapot meg akarják valósítani, akkor pontos definíciókra van szükség a jövőbeli eszközök meghatározásakor, hogy tényleg megvalósuljanak azok a lehetőségek, és létrejöjjenek azok az előnyök, amelyek potenciálisan megvalósulhatnak. Nagyon szépen köszönjük. Hölgyeim és uraim, javasolnám, hogy hallgassuk meg a harmadik előadónkat is, Pelera úr személyében, és utána pedig feltehetnek majd kérdéseket mindhármójukhoz. Ha mindenki egyetért, és úgy látom mindenki egyetért, akkor meghallgatjuk a harmadik prezentációt, és utána mindet együtt vitatjuk meg. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci de... Köszönöm elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget adtak nekem hogy ezt a lehetőség, ezt az előadást megtarthatom. Szilván Pelerán vagyok, az INRÁ-nak vagyok a kutatója, amely egy agrárkutató intézet Franciaországban. Én most ismertetném önöknek egy tanulmány eredményét, amelyet 20 kollégával együtt készítettünk, és amelynek a célja az volt, hogy azonosítsuk azokat az intézkedéseket, amelyek révén az UHG kibocsátás az agráriumban Franciaországban csökkenthető. Egy fontos tény, amit már az előadás elején ismertetnék önökkel, az a következő. Itt egy listája az olyan intézkedéseknek, amelyek az ÜHG kibocsátást csökkentik az agráriumban. Ezek az intézkedések egyfelől a csökkentési potenciáljuk alapján vannak felsorolva. Itt millió tonnákban láthatók az adatok. Ezeket az adatokat emellett euró per tonna CO2 ekvivalensben kifejezzük is ki a másik tengelyen. ha a költség negatív, akkor nyer vele a gazda, ha pozitív, akkor e, nincs nyereség. Nyilván itt most nincs idő ennek nagyon belemenni a részleteire, részleteibe, de egy kicsit a módszerekről beszélni kell. A célom a következő, e, először is e, kicsit felidézném a francia eh, gázkibocsátási adatokat, eh, beszélnék azokról az intézkedésekről, amelyek révén csökkenthető ez a gázkibocsátás. Emellett beszélünk a költségeikről, és összehasonlítjuk a csökkentési potenciált, és végül pedig arról beszélünk, hogy az új közös agrárpolitika milyen értelemben mennyire tudja eh, ezeket az intézkedéseket előmozdítani, vagy segíteni. Az UHG kibocsátások 528 millió tonna széndioxidnal érnek fel, ebből 20% körülbelül az agrárium. Ez több, mint az Európai Uniós átlag, mert ott csak 10% az adat. Ez azt mutatja, hogy Franciaországban az agrárium különösen e, fontos, emellett a francia energia termelési sajátságok is befolyásolják ezt a, az adatot. E, látjuk, hogy 50 e, a protoxid, az N, a, a nitrogén, a nitrogén dioxid, dinitrogénoxid, amelyet trágyában, amely trágyában képződik például. E, ezt követően a metán következik. Ez gyakorlatilag az állatok emésztésével kapcsolatos, és mindössze a 10%-a a kibocsátásnak, az agrár kibocsátásnak olyan CO2 kibocsátás, amely a robbanómotorokhoz, illetve a hagyományos energiákhoz kötődik. Kiválasztottak 10 olyan intézkedést, amelyek révén csökkenthetők az üvegházhatású gázkibocsátások az agráriumban ezek, a, ezek az intézkedések a talajmunkálatokhoz, az állatok élelmezéséhez, a műtrágyázáshoz kapcsolódnak, és nem szabad, hogy együtt járjanak a az agrártermelés földrajzi megváltozásával, vagy jelentős mértékű változásával, és nem szabad, hogy a termelési eredményeket több mint 10%-kal csökkentsék. Emellett meg kell mérni 2010-2030 vonatkozásában a költségeket és a kibocsátás csökkentési potenciált mi a nemzetközi irodalom alapján is azonosítottunk száz olyan intézkedést, amelyet aztán öt kritérium alapján osztoroztunk, ö, ö, osztályoztunk. Az első az előző feltételeknek való megfelelés, aztán a második tétel az elvárt kibocsátás csökkentés francia viszonylatban, a technológia jelenléte, és az a technikai tudás, amely elvezethet a módszer hatékonyságához. A harmadik tétel az intézkedés alkalmazhatósága, ideértve a társadalmi elfogadottságot is, és aztán az esetleges szinergiák vagy ellentétek más agrár vagy környezetvédelmi célkitűzésekkel, gondolok itt a biodiverzitás védelmére, vagy a vízminőség védelmére. Ezen tételek, ezen tételek megvizsgálásával négy fő csapásirányt Eh, azonosítottunk, 10 intézkedést és 26 alintézkedést. A kalkulációk azt mutatják, hogy egy egységre kibocsátva hektárra, vagy állatra, vagy megtermelt eh, vagy, vagy keletkezett rágyára vonatkozóan mi a csökkenés, e, tehát e, mennyi a, a megtakarítás vagy csökkenés, és aztán ezt kivezít, kivetítjük e, francia területre, és ez alapján ki tudjuk számolni a potenciális csökkenést 2030-ig széndiokszid tonna per év alapon. Ezt követően e, a költségeket, például az elmaradt haszont is e, ki tudjuk kalkulálni, és ezt újra visszaosztva, tonnára lebocsátva, e, vagy tonnára lebontva ismét meg tudjuk adni az egységre eső költségeket. Az első nagy csapás irány, ha úgy tetszik, a nitrogén, dioxid, ez abból keletkezik, dinitrogénoxid, ez abból keletkezik, hogy csökkentjük a műtrágya felhasználást, és jobban felhasználjuk az organikus, tehát a szerves műtrágyákat, ami azt jelenti, hogy nincs szükség nitrogéntartalmú műtrágyára. A második nagy csapásirány a karbon széndiokszid tárolása a talajban, az átmeneti kultúrák révén például, illetve a e, más intézkedések, az agrár erdészeti kérdések, Nem akarok belemenni itt a részletekbe. A következő intézkedés az állatok étrendjének e, módosítása. Itt e, megpróbáljuk elkerülni az adalékanyagok, illetve a nem telített zsírok e, alkalmazását, és próbáljuk a nitrogén tartalmát a trágyának csökkenteni. A következő intézkedés csomag az az összenergia kibocsátás csökkentése, illetve a trágya újrafelhasználása, és ezek els, és ehhez kapcsolódik, illetve ennek része a fosszilis üzemanyag fogyasztás e, csökkentése például e, fűtési költségek, e, illetve fűtés kibocsátás csökkentése a gazdaságokban. Fameuse figure, où je répète. Visszatérek most a különböző intézkedések és alintézkedések összehasonlítására, illetőleg arra a diára, amelyet eleinte már bemutattam. Itt láthatjuk a 26 alintézkedést, amelyet kidolgoztunk, és láthatják, hogy minden alintézkedésnek külön nevet adtunk. Az X tengelyen, még egyszer elmondom, az éve, évekre, az egy évre lebontott csökkentési potenciál látható, tehát mennyiben csökkenthető a széndiokszid kibocsátás egy-egy intézkedés révén, láthatjuk, tehát, hogy mennyi széndiokszid kibocsátást takarítható meg, az Y tengelyen pedig azt láthatjuk, hogy mennyi az éves költsége a megtakarított széndiokszid tonnának euróban kifejezve. Láthatják, hogy melyek a legköltségesebb intézkedések a jobb oldalon, és melyek a bal oldalon szereplő legkevésbé költséges intézkedések. Mint mondtam, tehát a jobb oldalon láthatják azokat az intézkedéseket, amelyek a legnagyobb költséggel járnak a gazdák részéről. A grafika bemutatja az egész csökkentési potenciált, amelyet lehetővé tesznek, tesz az intézkedések összessége. Hogyha az egészet összegezzük, akkor arra az eredményre jutunk, hogy körülbelül évente 30 millió tonna széndiokszid kibocsátást takaríthatunk meg, ha hogyha az összes intézkedést végrehajtjuk. Emlékeztetnék arra, hogy körülbelül 100 millió tonna széndiokszidot bocsátunk ki Franciaországban. Ez azt jelenti, hogy ennek egyharmadát takaríthatjuk meg, hogyha foganatosítjuk ezeket az intézkedéseket, amelyeket láthatunk a dián. A másik következtetés, amelyet levonhatunk a diából, az, hogy az összes megtakarítási potenciált három harmadra oszthatjuk fel, bal oldalon láthatjuk azokat az intézkedéseket, amelyek negatív költségekkel járnak, azaz, más szóval, amelyekkel a gazdák pénzt takaríthatnak meg. Ha megnézzük, pontosan milyen intézkedések is ezek, akkor láthatjuk, hogy olyan lépésekről van szó, amelyek technikai módosításokkal függnek össze. Arról van itt szó például, hogy a, tár, a trágyákat, a trágyafajtákat például a kultúrák szükségletéhez igazítják, illetve az állatok étrendjében módosításokat eszközölnek, az épületeket átalakítják, és így tovább. Ezekkel tehát pénz takarítható meg, és egyidejűleg széndiokszid kibocsátás is csökkenthető. Ez tehát egy olyan, olyan intézkedés halmaz, amelyel a gazda két területen is nyereséget könyvelhet el. A második harmadban olyan intézkedéseket láthatunk, ahol az intézkedések olyan költségekkel párosulnak, amelyek kevesebbek, mint 25 euró per megtakarított széndiokszid tonna. Ide, ta, ide sorolhatjuk például a hüvelyesek, hüvelyes növények termesztését és más hasonló lépéseket. Itt olyan konkrét beruházásokra van szükség, amelyek révén a mezőgazdasági termelés kismértékben változik meg, például a szántás módozatának megváltoztatásával és egyéb lépésekkel. Vannak azonban olyan lépések, amelyek révén költségek takaríthatók meg, illetve előfordulhat, hogy a metanizáció, az úgynevezett metanizáció révén áramot is, villamos energiát is lehet termelni. Ezek pozitív, kiegyenlítő hatású következmények, ebből adódik az, hogy ezek az intézkedések alacsony költségekkel járnak. Természetesen lehetne számításokat végezni arra vonatkozólag, hogy legyenek-e állami támogatások az ilyen intézkedések támogatására, vagy sem, például az adókedvezmények révén. Hogyha például adórendszerbeli ösztönzőket alkalmazunk, akkor előmozdítható az, hogy a gazdák ne szántsák fel a területeket, illetőleg az úgynevezett metanizáció is előmozdítható a politika révén, attól függően tehát, hogy milyen szerepet vállal az állam. Ezek az intézkedések lehetnek hatékonyabbak és kevéssé hatékonyak. A harmadik harmadba tartoznak a legköltségesebb intézkedések, itt a költségek meghaladják a 25 eurós összeget széndiokszid tonnánként, megtakarított széndiokszid tonnánként. Olyan intézkedésekről van szó, ahol beruházásokat kell eszközölni, például a széndiokszid égetés, illetve a széndiokszid megkötés és tárolás céljából, vagy pedig előfordulhat, hogy konkrét berendezéseket kell megvásárolni, illetőleg nagyon munkaigényes intézkedések is ide tartoznak, amelyek összefüggnek például a köztes növénykultúrák termesztésével, a sövények és átmeneti sávok létesítésével, és így tovább. És előfordulhat, hogy például a átmeneti puffer sávok létrehozása miatt csökken a betakarított terménymennyiség, és ez is veszteséggel jár. Itt nincsenek kiegyenlítő jellegű következmények bizonyos, a bizonyos lépések foganatosításakor, tehát nem egyenlítődik ki a befektetett összeg, illetve a költség, éppen ezért ezek a legdrágább intézkedések. De persze azt is látni kell, hogy vannak olyan intézkedések ebben a csoportban, mint a puffersávok létrehozása, amelyeknek sok más egyéb pozitív hozadéka is van a széndiokszid kibocsátás csökkentés mellett, például jótékonyan hatnak az ökoszisztémákra, a vízkörforgása és így tovább. Végezetül rátérnék most arra, hogy melyek az új kapban található olyan lépések, amelyek az általam felsorolt intézkedések foganatosítását előmozdítják. Ide tartoznak az úgynevezett greening intézkedések, vagy zöldítési intézkedések, amelyek egyrészt az állandó gyepterületek növelésére irányulnak, és bizonyos ökológiailag kiemelt területek létesítése is ide sorolható. Ide tartozik továbbá az úgynevezett greening ekvivalencia alapelv, amelynek célja, hogy bizonyos gyakorlatokat, termelési módozatokat előmozdítson. Ebben a táblázatban három zöldítési intézkedést szerepeltettem, amelyek mind-mind megtalálhatók az új kapban, és ezeket szembeállítom azzal, illetve összehasonlítom azzal a tíz intézkedéssel, amelyeket mi megállapítottunk a széndiokszid kibocsátás csökkentés céljából. Vannak bizonyos konvergenciák, például az állandó gyárterületek létesítése területén, ez a lépés a területek jobb hasznosítását is lehetővé teszi. Aztán, ami a kultúrnövények kiválasztását életi előnyben lehetne részesíteni a hüvelyeseket, ami pedig az ökológiailag kiemelt területeket illeti, itt előmozdítható le, lenne a különböző puffer sávok és sövények ültetése. Hogyha összegezzük, az itt látottakat, akkor kiemelhetjük az állandó gyepterületek létrehozását, amelyek szintén szolgálják a széndiokszid megkötését. Mi azonban a tanulmányunk készítésekor abból indultunk ki, hogy a gyepterületek esetében bizonyos technológiákat kellene előnyben részesíteni, csökkenteni kellene a nitrát tartalmú műtrágyák használatát és más hasonló lépéseket is konkrétan megállapítottunk. A kap azonban nem tér ki konkrétan az egyes lépések részletezésére. Ami a növényfajták diversifikálását illeti, itt a szabályozás nem elég konkrét, arra vonatkozólag, hogy a hüvelyesek termelését előmozdítsa, azonban a tagállamok nagymértékben segíthetik ezt a lépést, tehát a kap gyakorlatilag abban az esetben tud támogatást nyújtani a hüvelyesek fokozott termelése szempontjából, hogyha a tagállam is hozzájárul ehhez. Ami a greeninget illeti, illetve az ökológiailag kiemelt területeket, ezek nagyon is alkalmasak arra, hogy hozzájáruljanak a széndiokszid kibocsátás csökkentéshez, különösen a védelmi sávok és sövények révén, amelyeket már említettem. Természetesen a tagállamok döntéshozatala is rendkívüli szerepet játszik ebben, és megállapítottunk további intézkedéseket és alintézkedéseket is, amelyeket a zöldítési vagy greening ekvivalencia elve tovább megtámogathat. Ide tartozik a csökkentett szántóföldi talajművelés, a takarónövények alkalmazása és az agrár erdészet területe, illetve a fokozott gyümölcstermesztés, hiszen ez is elősegíti a széndiokszid kibocsátás csökkentését. Ezen a területen tehát nagyon sok mindent lehet tenni, sok lehetséges intézkedés létezik, tehát a 26 intézkedésből, amelyet megállapítottunk, hetet lehetne támogatni az új kap révén, közvetlenül, tehát ide talál, tartozik az agrár erdészet területe, a zöldítés, a különböző sövények ültetése, védelmi sávok létrehozása, amelyeket már mind-mind említettem, ezek azok az intézkedések, amelyeket az összesen általunk javasolt 26 intézkedésből támogatni lehet a kap révén. Megpróbáltuk kiszámítani, a francia példára vonatkoztatva, és az általam kiemelt 7 intézkedésből kiindulva, amelyeket a kap révén támogatni lehet, finanszírozni lehet, azt számítottuk ki tehát, hogy összességében 7,5, azaz 7,5 millió széndiokszid, tonnányi széndiokszidot lehetne évente megspórolni, vagy megtakarítani. Ez 23%-át teszi ki annak a lehetséges csökkentésnek, amely akkor válna lehetővé, hogyha az összes 26 intézkedést foganatosítanánk. Ez összességében nem jelent mást, mint hogy a zöldítés széndiokszid kibocsátás csökkentésre gyakorolt hatása gátolva van, hiszen bizonyos intézkedésekre a kapreformon található zöldítési intézkedések nem térnek ki, vagy nem tesznek lehetővé támogatást ezek esetében. Hogyha tehát nagyobb arányban akarjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, akkor Mindenek előtt a magas széndiokszid kibocsátású területekre kellene összpontosítani, és a második pillérben ezekre vonatkozólag további szabályokat kellene alkotni. Továbbá vannak olyan zöldítési intézkedések, amelyek a széndiokszid esetében nagyobb arányú csökkentést tesznek lehetővé, viszont a dinitrogén oxid esetében nem. Ami pedig a metánt illeti, tudjuk, hogy a metán kibocsátás az üvegházhatású gázkibocsátás 40%-át teszi ki, itt sem tudunk sok mindent elérni a zöldítés révén, mint ahogyan a dinitrogénoxid esetében sem, mivel az intézkedések mindenek előtt a széndiokszidra összpontosítanak. Majdnem a végére értem a mondandómnak, azok a zöldítési intézkedések, amelyek megtalálhatók a kapban, és ahol meccéspontok találhatóak a kap intézkedései között és a mi intézkedéseink között, ezek inkább ö, nagyobb költségekkel járnak. Ide tartozik a sövények ültetése, a különböző védelmi sávok létrehozása, illetve azok az intézkedések, amelyek nagyon ö, nagy munkaigényűek. Tehát azt láthatjuk, hogy a kabban található intézkedések munkaigényesek és költségesek, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ilyen jellegű zöldítési intézkedések, említem még egyszer a sövényeket és a védelmi sávokat, pozitív kihatással vannak a fajok sokféleségére, a biodiverzitásra, az ökoszisztémákra, a vizek, természetes vizekre és így tovább. Tehát nem csupán a széndiokszid kibocsátás csökkentésben valósul meg ezek pozitív hatása. A második pillérben, bár erre vonatkozólag nem vagyok szakértő, de a második pillérben úgy gondolom, találhatnánk olyan kiegészítő intézkedéseket, illetve lehetne olyan pozitív hatású intézkedéseket szerepeltetni a második pillérben, ahol a költségek nem olyan magasabb, mint az egyes pillérben találhatók Összefoglalva tehát annyit mondhatok, hogy a zöldítési intézkedések és az úgynevezett greening ekvivalencia arra alkalmas, hogy az általunk említett 26 intézkedésből hetet előmozdítsam. Ez azzal járna, hogy a, az egész csökkentési potenciál 23%-a valósítható meg, szemben azzal, hogyha az összes lehetséges intézkedés megvalósítható volna. Tehát, hogyha további csökkentést akarunk ezen a 23%-on túl, akkor az összes intézkedésre szükség volna. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen ezt a prezentációt, mind a két prezentációt. És ha jól értettem, akkor most itt az idő arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a képviselők, és arra azokra majd a szakértők válaszolnak. Először Ágnyú úr fog kérdést föltenni. Tessék, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen elnök úr. Néhány, néhány évvel ezelőtt nagy ö, frusztráció közepette vettem részt az ilyen workshopokban, és azóta sem változott a helyzet, hogyha a kibocsátást meg akarjuk előzni, akkor meg kell nézni, hogy mi a legnagyobb ö, mennyiségű kibocsátott gáz, a vízgőz, a vízpára ez, amely amely a legnagyobb mennyiségben kibocsátott. De ennek a csövek csökkenését sem nem célozza meg senki. Na most, hogyha ezt kivonjuk, akkor megnézzük, hogy a széndiokszid mennyisége mekkora, hát a vízpárához képest nagyon-nagyon csekély, és ugyanakkor rengeteg energiát fektetünk az eltávolítására és ugye mivel a, mivel a széndiokszid táplálja a növényeinket, ezért, hogyha megpróbáljuk kivonni az atmoszférából, akkor nem lesz, ami táplálja majd őket, és akkor megzavarjuk az egyensúlyt. Most az önök tanulmánya azt mutatja, hogy ha megkíséreljük a széndiokszidot csökkenteni, akkor az energiafelhasználás csökkentése ennek egyik módja, és ez valóban igazolhatja az önök munkájának egy részét. De ellenmódásos is ugyanakkor ez mindez, hiszen a zöld lobby azt mondja, hogy a széndiokszidot csökkentenünk kell, és az üzemanyagok használatát, meg az eróziót is, aztán kevesebb növényvédőszert kell használnunk Ugyanakkor a tudósok már tudják, hogy ennek mi a megoldása, a genetikailag módosított termelés. Ez ellen pedig a zöldek kézzel-lábbal harcolnak, mégpedig azért, mert bizonyos vállalatok ebből hatalmas nyereségeket tudnának besöpörni. Hogyha a, a talajeróziót meg akarjuk előzni például, akkor a GMO erre alkalmas lenne, hogyha, és az üzemanyag felhasználása is ugyanúgy megoldható. Na most a hüvelyesek termelése nem messze attól a területtől, ahol én lakom, egy gazdaság, illetve egy kutatóintézet Bill Gates-től kapott egy megbízást arra, hogy a hüvelyesek termelése hogy támogatja a, a, a gabonatermelést. Hát ennek is mi haszna van, nem tudjuk. Aztán a növényvédőszerek, a zöldek ezeket se szeretik, hogyha a GMO technológiát használjuk, akkor a növényvédőszerekre se lesz majd ilyen mértékben szükségünk, úgyhogy előbb-utóbb el kell fogadnunk ezt a technológiát. Na most a köztes kultúrák, én is alkalmazom ezt a, ezt a módszert, de hogyha köztes kultúrákat akarunk termelni, akkor oda, szer, akkor oda szervetlen tárgyát is kell tennünk, körül, különben nem működik a dolog, és akkor itt megint csak arról van szó, hogy az energiafelhasználást és a kibocsátást növény, növeljük és hogyha meg, hogy, hogyha ne, megpróbáljuk ezt máshová helyezni, ezt a kibocsátást, akkor ha talajba kerül, hát akkor a talajba kerül, de valahol kell, hogy lennie. Aztán a protein növények termelésével is foglalkozom, és a protein részének a, a szója protein termelésnek és a a szója növény termelésével kapcsolatban is van egy sor kérdés, hogy milyen, tartal, milyen protein, protein tartalma legyen ennek, illetve hogy milyen módon használhatom én ezt föl például állati takarmánynak, és hogy a kettő között az arány hogy, hogy érvényesüljön, hogy több szóját termeljek, vagy kevesebb szárnyas tartsak, mindezekre én nagyon szeretném megkapni a zöld lobbitól a választ, hogyha tényleg az energiafelhasználása csökkentés a szél, céljuk, akkor egyszerűen a génmanipuláció technológiája, a génmódosítás technológia az egyetlen helyes válasz erre. Köszönöm szépen. Ez egy másik további előadásnak lehetett, lehetett mondani. Kopulás Szántasz úr a következő felszólal a listámon, aztán pedig Hausling úr következik. Én kérdéseket nem akartam föltenni. Nagyon alaposan elolvastam viszont a tanulmányt, és jó, ö, nagy figyelemmel hallgattam a prezentációkat is. Számunkra, politikusok számára nagyon könnyű a célok kitűzése és az ezekről elért eredmény, illetve megállapodás elérése, de nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban azt is lássuk, hogy milyen módon lehet elérni ezeket a célokat. Érdekes volt tehát mindenki tanulmány, és örülök neki, hogy egy intézkedéslistát is, illetve egy alintézkedéslistát is összeállítottak. Nyilván vannak közöttük igen nyilvánvaló intézkedések, és kevésbé nyilvánvalóak. Szeretnék gratulálni ehhez a tanulmányhoz, és szeretném elmondani, hogy nagyon hasznosnak tartom a munkájukat. Viszont volt egy dolog a prezentáció során, amit én nem egészen értettem, ez pedig az erdő területek, illetve a talajban, a, a, a, a széndiokszid talajban való tárolásának más lehetőségei. Vannak ennek valóban más lehetőségei is. Bardzo dziękuję. Pan poseł Hausling. Czekamy na zgłoszenia. Köszönöm szépen, Hausling úr. Nem reagálnék arra, amit Egnyi úr mondott, mert magától értetődő az, ami elhangzott. A kérdésem a következő. Önök konkrétan arról beszéltek, hogy az egyes gazdaságok mit tehetnek, de hát, hogyha az egész mezőgazdaságot nézzük, akkor fontos az import-export tényezőt is figyelembe venni, hogyha 22 hektárról beszélünk, illetőleg, hogyha megnézzük, hogy mennyi szóját importálunk Dél-Amerikából, akkor ez viszonylag kedvező a számunkra, de hogyha körforgásukat nézzük, akkor fontos megnézni, hogy mi történik külföldön. Ugye ugyanúgy van ez Kína esetében is. Kína az, amely megtermeli a legtöbb üvegházhatású gázt, vagy kibocsátja azt, mi meg, és mi vagyunk azok, akik a tanúsítványokat értékesítjük. Tehát meg kell nézni azt is, hogy mi történik külföldön. Másodszorban az ásványi nitrogén műtrágya előállítása nagyon nagy energiát igényel, nem tudom, hogy ezt figyelembe vették-e. Örülök, hogy a nitrogént említették, és felsorolták a jelentős üvegházhatású gázkibocsátások listájára. de vannak más típusú gázok is, amelyek szintén nagyon rontják a mezőgazdaságban kibocsátott üvegházhatású gázok mérlegét. Hallhattunk arról is, hogy a talajban való, a talaj bizonyos módszerekkel történő megművelése csökkenteni a nitrogén problémát, de úgy gondolom, hogy a tanulmányok egy része pont ellenkező irányba mutat, más részről pedig egyes tanulmányok azt is kimutatták, hogy um, a növényvédőszerek alkalmazása, bár ezekkel nyilván van gond, ezt nem is kérdőjelezem meg, Nos, um, ezek alkalmazása tehát adott esetben javíthatja az éghajlat védelmi mérleget, Ugyanakkor azonban nem szabad azt mondani, hogy az ilyen növényvédőszerek alkalmazása minden problémát megold. Úgy gondolom nem szabad ezekbe beruházni azt mondván, hogy ezzel csökkentjük az üvegház, kibocsátás, üvegház hatású gázkibocsátást, hiszen végeredményben ezzel csak még több vegyszert juttatunk a természetbe. Oddam głos panom. Dessúr, és utána pedig megadom a szót a szakértőnek. Nagyon szépen köszönöm az előadásokat, prezentációkat, megint tanultunk valami újat, de mindent azért még nem tudtunk meg. Négy kérdésem volna először is. Milyen széndiokszid mennyiség esetén nő a legjobban a búza? Másodszorban, hogyha a 23 százalékos csökkentést előidéző intézkedéseket mind végrehajtanánk, akkor a globális széndiokszid kibocsátást nézve ennek milyen hatása lenne, illetve milyen költségekkel járna. Harmadsorban a sajtóban olvashattunk arról, hogy rekordmennyiségű széndiokszid kibocsátásunk van az idén, sőt, évről évre nő a mennyiség. Miért van az, hogy 16 éve nem, növekszi, nem növekednek a globális hőmérséklet adatok. Továbbá. Következő kérdés a könyvekből. Tudom, hogy Németországban, vagy legalábbis az ország déli részén az agrárterületek egyharmadát ugaroltatták, tehát nem művelték meg ezeket a területeket. Az idén azonban, illetve abban az évben, amikor ugaroltatták a területet, négy-ötször felszántották a területet annak érdekében, hogy a következő időszakra termékenyebbé váljon a talaj. Ha azonban így jártak el, akkor miért van az, hogy ebben az időszakban csökkentek a hőmérsékletek, hiszen 1930 és 1960 között csökkentek globálisan a hőmérsékletek. Hát, hogyha ez így volt, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a szántás gyakorlatilag hozzájárul a globális felmelegedéshez. Köszönöm. Azt gondolom, hogy most akkor a szakértők feloszthatják egymás között, ki akar kezdeni válaszolni ezekre a kérdésekre. Merci, peut-être... Euh, Köszönöm. Talán itt elsőként eh, válaszolnék eh, Enyú úr kérdésére is, illetve Hausling úr kérdésére is. Abban a tanulmányban, amiről én beszéltem önöknek, mint ahogy már az elején is mondtam, mi azokat az intézkedéseket vizsgáltuk, amelyeknek a feltétele az volt, hogy a hozamot ne csökkentsék. Tehát egy kis csökkenést el tudunk viselni, de nem komoly csökkenést a hozamban. Ugyanis nem akartunk olyan intézkedéseket megvizsgálni, amelyek erősen csökkentik az európai agrárkibocsátást, és gyakorlatilag más kontinensekre helyezik át a problémát. Kis karikatúraként mondhatnám azt, hogy eh, az európai eh, agrárium Eh, az eh, akkor nem fog kibocsátani, eh, akkor nem fog kibocsátani üvegházhatású gázt, hogyha felhagyunk az agráriummal nyilván, vagy a mezőgazdálkodással, akkor viszont honnan lesz az élelmiszer. De nyilván ez csak karikatúra, és nem foglalkoztunk ezzel. Olyan módszerekkel akartunk foglalkozni, amelyek legfeljebb marginálisan csökkentik az agrártermelést, a hozamot, a kibocsátást, és nem helyeződik át a termelés máshova. Ami a szén megkötését illeti a talajban, a szén tárolását, széndiokszid tárolását a talajban. Nos, ez egy intézkedés csomag, ez egy lehetőség, nem ez az egyetlen. Itt az az érdekes, hogy az agrárium ezáltal pozitívan járulhat hozzá a klímaváltozás elleni fellépéshez, tehát az agrárium immár nem csak kibocsátóként szerepel, hanem gyakorlatilag széndiokszid megkötőként is, és gyakorlatilag társadalmi haszna van ebben a vonatkozásban is nyilván sokféle módon köthető meg a széndiokszid a talajban, eh, adott esetben úgy is, hogy a eh, növények általi felvételét a széndiokszidnak eh, valamilyen módon növeljük, és aztán nyilván ez eljut a talajba is, vagy egy részét tartósan a talaj megköti. Emellett a takaró növények, illetve a talaj takarásának bármilyen, növényel való takarásának bármely módja eh, ugyanezzel az eredménnyel jár. Eh, nyilván eh, emellett olyan olyan eszközöket és módszereket is meg kell nézni, amelyek révén lassítható az a folyamat, amelynek, amelyel ez a széndiokszid aztán majd visszakerül a légkörbe, tehát késleltetni kell az atmoszférába való visszabocsátását. Vannak olyan technikák, amelyekkel a biomasszában lehet növelni a széndiokszid, a megkötött széndiokszidot. Itt erdőgazdálkodásra gondolok, sövényekre gondolok például, ami gyakorlatilag például a sövények létesítésével oly módon tudjuk megkötni a, a széndiokszidot, hogy mondjuk a sövény nyírásakor majd az úgyis nőni fog, utána is további széndiokszid kerül megkötésre. Én ehhez csak néhány dolgot adnék, tennék hozzá. Ami azt illeti, hogy milyen szkeptikusak vagyunk, az, azt illetően, hogy a gazdálkodók szintjén mennyire tudjuk csökkenteni a kibocsátásokat. Több mint 150 gazdálkodóval dolgoztam együtt az elmúlt három év során. Hogyha Cselekvési terveket dolgozunk ki, és különböző intézkedéseket, intézkedés készleteket adunk neki, akkor tulajdonképpen csak azt, azt érjük el, hogy a gazdálkodók ismereteit bővítjük. És végül is ez azzal végződik, hogy sokkal jobban ismerik a saját gazdaságuknak a működését, illetve a lehetőségeit és a határait is. Tehát sokkal jobb helyzetben vannak a jövőt illetően a jövőbeni működés tervezésekor. Aztán, ahogy kollégám is elmondta, azokra az intéze, intézkedésekre koncentráltunk elsősorban, amelyek javítják a gazdálkodók versenyképességét. Ahogy mondtam, három évig tartott ez a tanulmány kidolgozásra 150 gazdálkodóval dolgoztunk együtt, és nem kényszerítettünk rájuk semmit. Minden intézkedést önkéntesen alkalmaztak a gazdák. Nyilván akkor alkalmaz valaki valamit önkéntesen, hogyha úgy gondolja, hogy jövedelmező lesz majd ez a tevékenység. Na most a környezetvédelmi szinergiákkal kapcsolatban ezeket is megvizsgáltuk, ezek igenis léteznek, és ezek nagyon jól illeszkednek a kap jövőbeni struktúrájába nem csak a kizöldítési intézkedésekkel foglalkoztunk, egy sor más intézkedéseket is megvizsgáltunk, amelyek a második pillérbe, vagy a jelenlegi feltételességi rendszerbe tartoznak. Hogyha megpróbáljuk az említett intézkedéseket kicsit alternatív szempontból nézni, és megnézzük, hogy a talajban tárolt széndiokszid megkötésen kívül még milyen lehetőségeink vannak, akkor úgy látjuk, hogy a cselekvési tervek alapján az energia területén megtett intézkedések, ha nem is ezek a legnagyobb mértékű csökkentést eredményező intézkedések, mégis ezek nyerik meg leginkább a gazdálkodók tetszését, mert ez nagyon kézzelfogható eredményeket hoz. Energiát takarítunk meg, pénzt takarítunk meg ezzel olyan intézkedésekről van tehát szó, amelyek talán nem nagyon hatásosak, viszont olcsóak, és nagyon könnyen megnyerhetők a gazdálkodók ezeknek a az intézkedéseknek az oldalára állíthatók. Tehát tulajdonképpen az a legjobb, hogyha a gazda, gazdálkodók szintjén, gaz, kis gazdaságok szintjén megvalósítandó intézkedéseket keressük, nem pedig valami harmadik fél által megvalósítandókat, hogy olyan intézkedéseket találjunk, amelyek könnyen megvalósíthatók, a gazdálkodók számára jól látható hatásuk van, és költség szempontjából is kedvezőek. Tehát nem csak a gazdasági, hanem a pszichés oldalát is meg kell tekinteni ezeknek a dolgoknak. Na most a gazdálkodókkal együttműködünk, nem tudjuk természetesen, hogy pontosan mennyi széndiokszidot bocsát ki az egyes gazdálkodó, de tudjuk, hogy a szezon végén mindenképpen valamilyen előnyét láthatja a gazdálkodó, vagy olyan szempontból, hogy jobbak lettek a hozamai, vagy csökkentek a költségei. Tehát, hogyha éve, több, évek, több év során tapasztalja, hogy a hozama növekszik, akkor folytatni fogja ezeket az intézkedéseket. Ha azt tapasztalja, hogy alacsonyabb vagy változatlan a hozam, de ugyanakkor más területeken eredményes vagy gazdaságos ez a kérdés, akkor folytatni fogja. Nevén ki Housling úr felvetésére válaszolnék. A csökkentés kalkuláció, kalkulációja. Igen, figyelembe vesszük mindazt, ami a, ami, ami a bemeneteli oldalon jelentkezik, és a jelentésben az eredmények között tudjuk, hogy milyen emissziók vannak, nyilván vannak direkt kibocsátások, és aztán olyan kibocsátások, amelyek a termelés egy korábbi fázisában következnek be. Nyilván az intézkedések ezeket figyelembe veszik. Itt gondolok a növényvédőszerekre is, és valóban a kombinációról van szó, rotáció, termelés rotációja, illetve a növényvédőszerek felhasználásának csökkentéséről. Bardzo dziękujemy. W ten sposób dobrnęliśmy do końca. Igen, köszönöm. Ezzel a mai workshopunk végére értünk. Nyilván ezek az itt elhangzottak mind forintosíthatóak is, pénzben is illet fejezni. És ezeket a dolgokat veszük figyelembe az agrárpolitikánkban is, amikor az Európai Bizottság például a kizöldítésről beszél, és amikor a parlament megpróbálja ezeket a megoldásokat egyszerűbbé tenni, akkor, akkor is ezek a célok valósulnak meg. Köszönöm még egyszer az előadókat, elő, előadóknak az előadást. Szakpolitikai osztálynak. Ezen a napi rend végére értünk. Legközelebb január 27-én találkozunk hétfőn, délután 3 órakor, ami kevesebb, mint egy hét múlva lesz. Ezzel a, az előre beharangozottnál hamarabb befejeztük az ülést. Köszönöm.